Az elnök. Kedves kollégák, megnyitom az mai ülést, és megállapítom, hogy a két héttel ezelőtt csütörtökön félbenáris időszak új ülése elkezdődik. Először ül balomon az új főtitkárunk, az Európai Parlament új főtitkára Klaus Vele úr. Ő az, aki a hivatalt vezeti minden